Kolleginnen und Kollegen, um Kedves kollégák, elnézést kérek, hogy elkéstem, de fiatal ukrán parlamenti képviselők voltak nálam az irodában, látogatáson vannak itt Brüsszelben, és nagyon intenzív párbeszédet folytattunk a Minszki egyezmény jövőjéről, a helyzetről, én a hétvégén Kievben jártam, az elnökkel és másokkal is találkoztam. Tudjuk, mennyire nehéz a helyzet a reform folyamat folytatása Ukrajnában. Mindezonáltal nagyon fontos, hogy a reform folyamat folytatódjon. és a hétvégén Ukrajnában is, és most is elhangzott az, hogy nekünk az Európai Parlamentben nem elfogadható az, amit Poroshenkoval történt. Ezt a ítéletet nem tudjuk elfogadni, mert ez politikailag motivált, és nincsen valódi jogalapja. Ezért ezen ítélet ellen fel kell emelnünk a hangunkat, és ezt nyilvánosan kell megtennünk, hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor így fogunk, ennek értelmében fogunk nyilatkozni. A napi rendel kapcsolatban vala, valakinek hozzászólása? Nincsen senkinek ellenvetése, akkor rátérünk az első napirendi pontra. A bulgár parlament elnöke, illetve a délkelet európai együttműködési folyamat parlamenti közgyűlésének elnöke van itt. Nagyon örülök, hogy itt van közöttünk asszony. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének vezetőivel is beszéltünk, illetve az OECD képviselőivel. Nagyon nagy, nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Európai Parlament és ezen szervezet között egy szorosabb együttműködés alakuljon ki. Olyan együttműködés, amely a demokrácia és az intézmény fejlődést, fejlesztést tűzi napirendjére mindenki csinál valamit, de nem koordinálják megfelelően ezeket a részfeladatokat. És azt hiszem, hogy azon országokban, ahol erre szükség van, sokkal többet lehetne így elérni. Nagyon örülünk, hogy itt van, és talán még a nyári szünet előtt sikerülhet az Európa Tanács közülésének elnökével, önnel és az OECD-vel együtt leülni, és konkrét megállapodást kötni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és meg is adom a szót. Tisztelt Brokk úr, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, AFET tagok, kedves kollégák, tisztelt nemzeti parlamenti kollégák, A Dél-Kelet-Európai Együttműködési Folyamat Parlamenti Közgyűlésének tagjait is sok szeretettel köszöntöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt most a dél-kelet-európai témát fölvethetem, és eh, ahogy ön is említette, elnök úr, a az Európai Parlament Külügyi Bizottsága is foglalkozik eh, most eh, a dél-kelet-európai kérdéssel. Számos kihívás és próbatétel vár ránk. Hadd mondjak egy példát. A politikai stabilitás hiánya dél-kelet-európában egyre erősödik amiatt, hogy a migrációs válság következtében egyes régiós országok képtelenek e, ezen kihívásoknak megfelelni. Felmerül tehát annak a veszélye, hogy e, egyes régiós országok nem tudnak megfelelni a kihívásoknak. Ez emiatt a politikai önelszigetelődés, vagy elsziget, és elszigetelés is egyre inkább terjed. Le, hadd legyek őszinte, osztom a nemzeti parlamenti képviselők véleményét, akik a parlamenti közgyűlésünk tagjai, és az európai perspektívának nincs alternatívája Dél-Kelet-Európában. Mindannyian közös kihívások előtt állunk, a kockázatok, válságok, veszélyek, fenyegetések ugyanazok. Ez a az átalakulás folyamatából adódik a Fekete-tengeri térségben, a közel-keleten és Észak-Afrikában. Ezért felmerül az a kérdés, hogy szembenézhetünk -e együtt ezekkel a kihívásokkal, hogyha nem a, ugyanabból a perspektívából ö, indulunk ki. Eddig a kihívásokról beszéltem, de most hadd legyek egy kicsit optimistább. Az SEECP parlamenti közgyűlése 20 évvel ezelőtt jött létre. 2014 májusa óta, amikor is Bukarestben formalizáltuk ennek a közgyűlésnek a munkáját, és elfogadtuk az alapokmányunkat, illetve a házszabályunkat. Azóta ezt a parlamenti együttműködést intézményesítettük. Emellett nagyon fontos számunkra, intézményesíteni a parlamenti viszonyunkat, kapcsolatainkat az Európai Parlamenttel, főleg ugye, mivel egy parlamenti közgyűlés vagyunk. Hogy ez miért kulcsfontosságú? Nos, földrajzilag nézve, ez a régió, amit mi képviselünk, ez olyan országokat képvisel, amelyek szorosabb kapcsolatban vannak az Európai Unióval, vannak olyanok, amelyek nem annyira Románia, Bulgária például Európai Uniós tagok, Horvátország, mások jelölt országok. Aztán van még egy csoport, amelyek a bővítés körében találhatók, ezért annak érdekében, hogy az alapokmányunkban meghatározott feladatoknak megfeleljünk. Szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy párbeszédet indíthatunk, és létrehozhatjuk a megerősített együttműködés formáját, mechanizmusát és információcserét és legjobb gyakorlatok cseréjét megkezdhetjük. Ma azért jöttünk össze, hogy a régióban e, felmerülő problémákat megbeszéljük, az emellett van egy másik téma e, is, hogy hatékonyabb együttműködést hozhatunk el létre intézményi szinten. Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért egyrészt, Szeretnék köszönetet mondani a nemzeti parlamenteknek, amelyek képviseltetik magukat a közgyűlésben, illetve az Európai Parlamentnek is. Hat e, hangsúlyozzam és ismételjem meg, hogy az alapkérdésekben egyetértünk. Legyen szó a, arról, hogy milyen intézkedésekre, politikákra van szükség az együttműködés erősítéséhez. Egy anyag, egy dokumentum aláírása függetlenül annak címétől, ez önmagában nem eszköz, egy dokumentum aláírása, eh, amely az együttműködésről szól, ennek a célja az kell, hogy legyen, hogy közös politikákat használ, mm, fogadjunk el, amelyek egész délkelet Európának előnyére válnak. Románia, Törökország, Görögország, Moldova, Macedónia, Koszovó új tagunk, Szerbia és Macedónia választási van vannak most éppen. Azt gondolom, hogy ezen országok képviselői részt vesznek majd a vitában, és majd elmondják, hogy milyen elvárásaik vannak a megerősített együttműködéshez az Európai Parlament és a Parlamenti Közülésünk között. Engedjék meg, hogy a hivatalban lévő elnöki pozíciómnak köszönhetően most hadd mondjam el, hogy milyen keretben kellene, hogy megvalósuljon ez a vita. Melyek a legfontosabb, legakutabb témák? Kétség kívül a migrációs nyomás az, amely kifejezetten fenyegeti a stabilitást. A nemzeti parlamentek e, képviselői azon szükségletekre koncentráltak, amelyek a közös megközelítést célozzák. A problémát tehát közösen kell megoldani, és ennek során az Európai Uniós szabályoknak is meg kell felelnünk. Ezért különösen fontos az, a régióban lévő országok számára, hogy szigorú, az Európai Uniós határok szigorú ellenőrzése megvalósuljon, hogy a korábban hozott vagy tett ígéreteinknek megfeleljünk, illetve hogy hatékonyan végrehajtsuk a visszafordítási egyezményt. A a parlamenti eh, közgyűlés eh, tagjai meg vannak győződve arról, hogy, a, hogy Törökország és az Európai Unió között hozott eh, egyezmény szükséges volt, de arról is meg vagyunk győződve, hogy további egységesítésre van szükség a jogi keret tekintetében, hogy nemzetközi és Európai Uniós szabályoknak megfeleljünk. Ezért azt gondoljuk, hogy a közös európai migrációs politika létrehozása olyan megközelítés, amelynek nincsen alternatívája. Ez az egyik kihívás, amelyel a parlamenti közgyűlésünk szembenéz, mint regionális politikai fórum. Ez az egyik olyan kihívás, amely egyébként az Európai Parlament előtt is áll. Hadd osszak meg önökkel egy prioritást, amely kulcsfontosságú nem csak a bolgár elnökség alatt, hanem a parlamenti közgyűlésünk egésze számára, mégpedig a tagállamok közötti kapcsolatok, illetve e, interkonnekció, összekapcsolódás e, kialakítása, energia és közlekedés, illetve tekintetében az infrastruktúra megerősítése és összekapcsolása. Ez a téma még mindig fontos kérdés. Amikor ezen a területen fogadunk el intézkedéseket, ezek nem célú dolgok, hanem ezeknek a célja a foglalkoztatás erősítése, főleg az fiatalok körében, illetve minden ország esetében a jólét emelése. A Gazdasági Infrastruktúra és Energia Bizottságunk már két éve foglalkozik ezen kérdésekkel jelentések és állásfoglalások kerültek elfogadásra, amelyek figyelembe veszik azokat a jogi aktusokat, amelyeket az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság fogadott el. Emellett figyelembe veszük az energiapiacok liberalizációjával kapcsolatos kérdéseket, az energiahatékonyság erősítését, illetve az energiafüggetlenség erősítését. A mi régiónkban a diversifikáció különösen fontos probléma, amelyre nagy hangsúlyt helyezünk. Emellett hadd koncentráljak még egy fontos témára, mégpedig arra, hogy a parlamenti közgyűlésnek kell az egyes a régióban lévő országok európai integrációjának motorjává válnia. A régiós országok elkötelezték magukat az európai perspektíva mellett. Ahogy már mondtam, különböző szinten valósul meg az elköteleződés. Azok az országok, amelyek Európai Uniós tagállamok, megosztják a tapasztalatukat a csatlakozásra készülő országokkal. Azt gondoljuk, hogy ami az együttműködést illeti, mind a két oldalon nagyobb elkötelezettségre van szükség, mind a parlamenti közgyűlés oldalán, mind az Európai Parlament oldalán, főleg a külügyi bizottságot illetően. Azt meg vagyok győződve róla, hogyha együttműködünk, a partnerség megfelelő formáját hozhatjuk létre. A parlamenti közgyűlés bolgár elnöksége azt javasolta, hogy ez a közös egyezmény, amelyet elfogadtunk, ebben az egyezmény kifejezést hallottuk, használtuk a házszabálynak megfelelően, függetlenül attól, hogy hogyan nevezzük ezt a dokumentumot, egyezmény vagy memorandum of understanding, végül is ez, ennek a végeredménye a lényeg. Ennek az anyagnak a lényege, hogy olyan politikákat határozzon meg, amelyek szükségesek ennek a régiónak, állandó együttműködést, sikeretet hozzon létre az Európai Parlamenttel. Tisztelt Brock elnök úr, köszönöm szépen, hogy megválaszolta azt a levelet, amelyet múlt ősszel küldtünk önnek a Szofiai konferencia alatt. Ez egy fontos lépés volt az együttműködés létrehozására. A különböző együttműködési formákat hozunk létre, közös plenáris ülések, tapasztalatcsere. Azt gondolom azonban, hogy ez egy fontos előrelépés lesz, és ez erősíteni fogja a délkelet-európa dél, -Kelet -Európa, dél -Kelet Európa láthatóságát európai szinten, hogyha sikerül ez a jövőben. Az Európai Parlament segítségével létrehozni egy egy intézményi együttműködést, amely minden régiós ország számára előnyös lesz, különös tekintettel a polgárokra. A bevezetőm elején arra koncentráltam, hogy milyen nagy kihívásokkal néz szembe a régió. Most kicsit hadd legyek optimistább. Minden parlamenti közgyűlési tag, parlamenti tag úgy gondolja, hogy nincs alternatívája az európai perspektívának. Ezért azt várjuk az Európai Uniós intézményektől, hogy karolják fel ezen országok európai irányultságát, legyen szó bővítési országokról, vagy csatlakozásra készülő országoktól. A legjobb gyakorlatok cseréje korai szinten nagyon fontos. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy a jogállamiságot megerősítsük, a demokratikus értékeket megerősítsük, és gazdasági növekedést hozzunk létre, indítsunk be, amely minden ország számára nagyon fontos. Még egyszer hadd mondja a köszönetet ezért a lehetőségért, hogy lehetővé tették, tehát, hogy a különböző parlamentek tagjai véleménycserét folytassanak. Köszönöm. Frau Präsidentin, für Ihre Darlegung, Ihre Botschaft. Die Elnök asszony, nagyon szépen köszönjük. Kovácsev úr kap most szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük Önt az Európai Parlament a FED szakbizottságában. A dél-kelet-európai együttműködési folyamat javaslattal foglalkozó grémium elnökeként van itt. Igaza van, amikor azt mondja, hogy nagyon fontos a parlamentek közötti együttműködés, fontos a jó gyakorlatok megosztása, a bevált gyakorlatok megosztásra. Az együttműködés Dél-Kelet-Európában rendkívül fontos, ugyanis ezáltal a régióbeli országok a múltból megörökölt hiányosságaikon felülemelkedhetnek. Ez tulajdonképpen az egyetlen olyan eszközünk, amely az együttműködésben és a stabilizációban segít bennünket. Mindaz, amiről beszélt, az együttműködési lehetőségek, az Európai Parlamenttel közösen alá, aláírandó megállapodás vagy memorandum mind-mind nagyon fontosnak számít, hiszen mindezek a, a közös céljainkat tükrözik. Egy kérdést is szeretnék önnek feltenni. Szerintem az üzleti élet szintjén is fontos lenne az együttműködés, hiszen mindaz a országok, amelyek az Európai Unió felé vezető úton elindultak és szeretnének együttműködni, az ő esetükben nagyon fontos, hogy az országok közötti hatalmas különbségek, a digitális technológiák területén is megmutatkozó különbségek akadályokat jelentsenek. Hogyha valaki a régión belül utazik egyik országból a másikba, akkor hatalmas díjakkal szembesül, hogyha barangol a mobiltelefonján. Ez is egy ilyenfajta akadály. Szeretném tehát felszólítani azokat az országokat, amelyek csatlakozni kívánnak az Európai Unióhoz, hogy fogadjanak el hasonló szabályozásokat, mint amilyenek a közös digitális piacon érvényben vannak. Lehet, hogy a telekommunikációs cégek ellenzik ezt, mégis fontosnak tartom ezt a lépést a régióbeli együttműködés szempontjából, és hatalmas előrelépést is jelentene mindez, mert jelen pillanatban ez egy jelentős akadály az együttműködés területén. Remélem, hogy sikeres lesz az együttműködési folyamat, és biztos lehet abban, hogy a kollégáink támogatják ezt az együttműködést. Köszönöm. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Van Orden képviselő, és örülök, hogy Szecseva asszony itt van. Korábban jelentést készítettem Bulgáriáról, így különösen örülök a jelenlétének. Az önszervezetének 13 tagjából 7 jelenleg nem EU-s tagállamhoz tartozik, illetve jelenleg nem EU-s tagállam. Nagyon jó dolog, hogy a jó szomszédi kapcsolatokat mozdítják elő, és az együttműködést, de természetesen ezekben az országokban nagyon sok a probléma még. Beszéltünk néhány ilyen problémáról itt a szakbizottságban is, amikor az együttműködési mechanizmusról beszéltünk, illetve Romániáról és Bulgáriáról folyamatosan küzdködnek az igazságügyi reformmal, a szervezett bűnözés elleni fellépéssel is hasonló problémákkal. Az az érzésem, hogy ezekben az országokban sok súlyos probléma nagyon hasonló. Az energiállátás biztonsága az egyik ilyen probléma. Sok régióbeli ország egy földgázbeszállítótól függ, egy földgázforrástól függ, aztán az illegális fegyverek terjedése egy további fontos probléma. Az érintett országokban az illegális fegyverek valóban súlyos gondot jelentenek, hiszen sokszor innen ráadásul eljutnak Nyugat-Európába, és aztán itt van a migrációs válság is, amely Európát súlyosan érinti, és főként Európának azt a részét érinti nagyon súlyosan, amelyet önképviselít ma. Nem tudom, hogy meg tudnak-e állapodni egymás között a régióbeli országok arról, hogy milyen intézkedésekre lenne szükséges súlyos probléma megoldásához. Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy úgy gondolja-e, hogy az Európai Uniós jogszabályok, illetve a nemzetközi jog vajon segítenek-e a válsághelyzet megoldásában? Sokan vannak azok, akik úgy vélik, hogy talán itt az ideje annak, hogy felülvizsgáljuk a menekültügyi ügyi egyezményt, valamint az Európai Emberjogi Egyezményt. Ezek határozzák meg jelen pillanatban annak a kereteit, hogy hogyan kezeljük az Európába érkezők problémáját. Egy részük menekült, egy részük migráns, és hát sokan vannak közülük olyanok is, akik az önök közgyűlési hez tartozó országból, országokból érkeztek, Koszovóból és Albániából. Problémák vannak itt tehát, és nem tudom, hogy ön úgy gondolja, hogy megvannak, megvannak a szükséges eszközök ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, avagy sem. Sajnos továbbra sem halljuk az elnök urat, mert mikrofon nélkül beszél. Stimati domnule președinte Brock, estimată doamnă președintă, doamnă și procur, kedves képviselő, kedves kollégák, tisztelt meghívottak. Nagyon örülök, hogy részt vettek ezen az ülésen. És véleményt cserélhetek önökkel a Dél-Kelet-Európai Együttműködési Tanács képviselőivel azokról tevékenységekről és megbeszélésekről, amik folynak. Ezeknek az a célja, hogy tovább konszolidáljuk a parlamenteri képviseletet, nyilván lesz ennek egy megfelelő platformja, ez pedig azt fogja eredményezni, hogy szorosabban együttműködnek a régióban az államok, felszámoljuk az akadályokat, és elmélyítsük az együttműködést az Európai Parlamenttel egy ilyen intézményesített együttműködés, a parlament, az együttműködési tanács és az EB között nyilvánvalóan, hogy elősegíti azt, hogy mi Európa felé haladjunk, ez pedig ahhoz vezet, hogy a társulási folyamat és az Európa felé vezető út lerövidüljön. Ugyanakkor a jogi kereteink is közelítenek egymáshoz, és jobban, egyre jobban tiszteletben tartjuk ezeket a jogszabályokat. A moldáv köztársaságot illetően hagyd mondjuk néhány szót. Országunk főleg prioritásként megjelent, megjelölt reformokat hajt végre, ezt várják el az állampolgárok is, és az Európai Unió is. Ezeket a prioritásokat olvashatják a tanács közleményeiben, amelyeket 2016. február 15-én tettek közé. chisinau nagyon fontos intézkedéseket tesz a kormány, és a reformfolyamatok szempontjából különösen fontos, hogy a múlt hibáit ne kövessük el újra. A fővárosban továbbra is számítunk az EU támogatására. A tagállamokat segíti, illetve az együttműködési tanács tagjait, hogy az infrastruktúrájukat, az energiaellátási hálózatukat fejleszték, annak érdekében, hogy azokat a válságokat elkerülhessék, amelyekkel még mindig nagyon gyakran szembe kerülünk a régióban, és megoldjuk az emberi jogi kérdéseket is. A demokratikus intézményeknek a megerősítése különösen fontos. Térjünk vissza országomra hogy biztosítsam róla, hogy a kormány és a parlament is Moldáviában készen áll arra, hogy konkrét intézkedéseket tegyen. Annak érdekében, hogy a platform segítségével éljenek, és hogy politikai és gazdasági együttműködést valósítsunk meg az Európai Unióval, azért, hogy a moldáv állampolgárokat szolgáljuk. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt szólhattam ma, és köszönöm a támogatásukat is. Remélem, és meg vagyok róla győzött, hogy ez a platform mindenkinek a hasznára szolgál, a parlamentek számára és az állampolgárok számára is, és az érintett országok számára is. Elnök mikrofon nélkül. Danke schön. <laughs> Ähm, ich werde auf in Rumänisch reden. Köszönöm szépen. Románul fogok hozzászólni. Nos, hagyd térjek rögtön a fő kérdésre. Egy olyan válsággal kerültünk szembe, a migráns válsággal, amit meg sohasem tapasztaltunk meg. 2009-ben az Eurodac rendeletről készült egy jelentés. Ebben a jelentésben megállapították, hogy a rendszert optimalizálni kell, az előírásokat szigorítani kell, és meg kell oldani azokat a problémákat, amelyekkel bizonyos tagállamok küzdenek azért, különösen azokban a tagállamokban, ahol nagyon kitettek a migráns áramlatoknak. Ez volt 2009-ben, ma. Minden elképzelésünket felülmúlta az áradat nagysága. Ez azt jelenti, hogy jogi szinten valamit tennünk kell. Önöknek igaza van, amikor azt mondják, hogy az előírásokon változtatnunk kell, uniós szinten is. Ezzel kapcsolatban lenne egy nagyon is konkrét javaslatom. Ma menetékjogot illetően menetékjogi státuszt illetően kell egy olyan státusz definíciót kidolgoznunk, amely állandó jelleggel él, illetve a szír menekülteknek egy átmeneti státusz lehetne biztosítani. Utolsó megoldásként a tanács, az Európai Unió ezt az úgynevezett átmeneti, menedékes védelmet biztosíthatná. Ami igazán megoldana a helyzetet, az az lenne, hogyha alaposan átvilágítanak minden egyes migráns, minden egyes migráns dossziéját, és ennek megfelelően van, akinek állandó menedékjogot adnánk, hiszen erre van szükségük. Ehhez azonban mindenképpen változtatni kell az EU-s előírásokon, és az Európai Parlament itt gyorsan léphetne és gyorsan dönthetne. A bolgár parlament képviselője és az elnök is utalt arra, hogy Bulgáriában folyik a munka ez ügyben, és Romániában is. Romániában az elnök azt mondta, hogy modernizálnunk kellene az előírásokat annak érdekében, hogy esélyt adjunk egy igazságosabb megoldásnak. Hiszen akinek védelemre van szükség, az kapja meg, de ne kapják meg azok, akik hamis adatokkal érkeznek. Ezzel kapcsolatban az európai oldalnak mindenképpen gyorsan kell reagálni. Köszönöm. Elnök, elnök mikrofon nélkül. Eh, Χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη Üdvözlöm. Üdvözöljük a mai találkozót az AFET szervezésében, hiszen nagyon is szükség van erre az együttműködésre a dél-kelet-európai országok között és az Európai Parlament között. Az álláspontjunk az, hogy a társulás útján megindult országok támogatása fontos, ezt mindig támogattuk mi is, de mindig a kölcsönösség alapján. Európa ma egy történelmi válságot ér meg, ez gazdasági, politikai és migráns válság, talán a legnagyobb válság a második világháború óta, és megoldásokat kell találnunk. Az európai alapelvek, a kölcsönösség, szolidaritás, emberi jogok, a jogállamiság, ezek nagyon fontosak, el kell kerülnünk az egyes nemzetállamok elizolálódását. Együtt kell működnünk, és együttesen kell fellépnünk a megoldások érdekében közös politikát kell kialakítanunk a válság kezelésére, vagy megfojt minket a válság. Ez a túlélés kérdése Európa számára. Az, hogy egyoldalú lépéseket tesznek az államok, lezárják a határaikat, ez semmi eredményt nem hozott. Sőt, Görögország szélére nagyon sok migráns reket így. Mi úgy gondoljuk, hogy uniós török megoldás most végre elindul, de gyorsan kell lépnünk azért, hogy meg is valósítsuk ezt a gyakorlatban. Ezt azért hangsúlyozom, mert szeptember óta van egy döntés, hogy hogyan kell 160 ezer migránst elosztani a tagállamok között, de ennek ellenére 2000 migráns sikerült így elhelyezni, illetve még továbbá 580 embert. A görög határ az Európai Unió külső határa is egyben. Ahhoz, hogy hatékonyan ellenőrizhessük ezeket a határokat, azonnal döntést kell hozni, és le kell állítani a menekült áradatot. Ehhez azonban egyensúlyra van szükség, a határokat védeni kell, de ugyanakkor az európai menedéki jog alaptételeit is tiszteletben kell tartani. A tengeri határokat illetően üdvözöljük a bizottságnak a javaslatát, mi szerint hozzuk létre a parti és szárazföldi külső határok közös őrizetét Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. A parlament már 15 évvel ezelőtt tett ilyen javaslatot egy ilyen megoldás bevezetésére, de hát a tanácsban meg a bizottságban mindig kicsit lassabban mennek a dolgok. Kavuzogló úr következik Törökországból. Köszönöm szépen elnök asszony és elnök úr. Nagyon fontos ez a mai ülés. Milyen konkrét megoldásokat hozhat ez a jövőben? Természetesen ez a parlamenti közgyűlés, dél-kelet-európai közgyűlés az integrációt kívánja kitűzni célul, illetve azokat a gyakorlatokat, illetve a politikákat megvalósítani és bevezetni, amelyek az Európai Unióban már gyakorlatot képeznek. A menekült válság témáját már felvetették, erre nem akarok most visszatérni, hanem egy másik pontot szeretnék említeni, Egyes tagállamaink, az Európai Unió tagállamai és mások csatlakozni kívánnak majd egy napon. Ebben az délkelet-európai régióban a politikai stabilitás nagyon fontos azért, hogy más politikai konfliktusokat elérjünk, és ehhez az szükséges, hogy az európai integráció minél hamarabb megvalósuljon és biztosítani tudjuk a, az emberek szabad mozgását, ez elengedhetetlen a stabilitás erősítéséhez. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mondja Kukán úr, Először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem, hogy a dél-kelet-európai együttműködési folyamat hivatalban lévő elnökének hozzászólását. Ez a régióban nagyon fontos intézmény, nagy kihívás, van, nagy, nagy kívások vannak a régióban, amelyek megoldásához az SEECP országok parlamenti együttműködésére nagy szükség van. Az Európai Uniós integráció gondolatait kell közvetíteni. Nagy fontosságot, fontosságot tulajdonítunk a jelenlegi európai ügyekben a dialógusnak. A parlamenti dimenzió erősítéséhez nagy szükség van a társulási folyamat erősítésére egy intézményesített parlamentközi eh, párbeszédre van szükség, amely már működik egyes tagállamokkal. Az SELCP eh, e e országok parlamentjeinek képviselői rendszeresen részt vesznek az európai parlamenti eh, üléseken, és én szorosabb együttműködést így el tudok képzelni ezen SELCP e országokkal de ahelyett, hogy formalizálnánk a viszonyt, azt gondolom, hogy fontos lenne a rugalmasabb együttműködés eh, erősítése, folytatása, az aktuális témákról való vita, a európai parlamenti képviselők részvételé az SELCP üléseken, illetve sok más egyéb lehetőség van. Azt gondolom, hogy ez a típusú együttműködés lesz majd a legjobb mindenki számára. Köszönöm szépen. Hallam úr. Köszönöm szépen, Brock úr, én angolul fogok beszélni, mivel nincs albán tolmácsolás. Románia, aztán Albánia e, és aztán Bulgária e, vette át az elnökségét e, ennek a parlamenti közgyűlésnek, és erősítettük az együttműködést számos területen, például a biztonság és egyéb területeken is. Amit a bulgár elnökség nagyra értékel, az, az, hogy erősítik az együttműködést a parlamenti közgyűlés és az Európai Parlament között. Volt erről vita, hogy hol legyen a következő ülésnek a helyszíne. Brüsszel lesz ez, úgyhogy azt hiszem, hogy ez ide sokan el tudnak jönni. Aztán, hogy néhány szót szóljak a menekültválságról is, hiszen ez mindenki e, számára a legfontosabb e, téma. Szeretnék e, köszönetet mondani Törökországnak, de az Európai Uniónak is a múlt csütörtöki megegyezésért ezzel a válság megoldása közelebb kerülhet. Múlt csütörtökön elhangzott, hogy köszönetet kell mondanunk Törökországnak a menekült válság kezeléséért, és ennek ára lehet a csatlakozás tárgyalások felgyorsítása és a vízamentesség hamarabb való megadása. Azt gondolom, hogy ez jó. Az Európai Uniónak végig kell gondolnia azt, hogy Koszovó számára is felgyorsítja a vízummentes utazás lehetőségét. Ez nagyon jó lenne. Most visszatérve azon aggodalmakra, amelyeket Van Orden képviselő úr mondott, ez igaz, hogy több koszovói albán, illetve albániai albán volt, akik tavaly menekült státuszt kértek, Európában, de ezeknek a száma aztán lecsökkent az elmúlt hónapokban a kiváló együttműködésnek köszönhetően Albánia, Koszovó és az Európai Unió között. Végeredményben azt gondolom, hogy Koszovó számára is jó lenne minél hamarabb megadni a vízummentes utazás lehetőségét. Köszönöm. Az elnököt továbbra sem halljuk. Vielen Dank. Brock, poštovana gospođo. Köszönöm szépen, Brock úr, elnök úr, e, Szácsova asszony, a dél-kelet-európai e, társulási folyamat parlamenti közülésének elnöke, kedves barátaim! Ma itt nagyon nagy és jó lehetőségünk van arra, hogy az Európai Parlament és az SEECP parlamenti közgyűlés országai közötti e, együttműködést erősítsük. Én korábbi diplomataként mondom ezt, 96-ban részt vettem ezen együttműködés kezdetében. Ez a regionális együttműködés nagyon fontos e, formája, és a stabilitási e, paktumból nőtt ez ki, amely a 89-ben indult. Két fontos dolog van itt, amit említenünk kell. Először is az Európai Parlament által az Európai Parlamenti fellépést az összes délkelet-európai országra le kell vetíteni. Ezek az országok különböző fázisban vannak, vannak olyanok, amelyek már Európai Uniós tagok, vannak olyanok, amelyek még tárgyalnak, ez, ezen országokban a parlamenti, illetve az Európai Uniós tagság kulcsfontosságú prioritás lehet. Ez az külügyi bizottság, Európai Parlamenti Külügyi Bizottság és a Nemzeti Parlamenti Európai Bizottságok közötti együttműködés fontos. Kokan úr is említette, hogy a migrációs válság az egyik kulcsfontosságú probléma, és ez minden dél-kelet-európai országot érintett. Ez ezen országok földrajzi elhelyezkedéséből is adódik. Ami az európai elvek érvényesítését illeti, a Schengeni vízumkódex betartását, az alapegyezmények betartását, a bilaterális egyezményeket, és természetesen a támogatást nyújtása azok számára, akiknek a az élete veszélyben van. Az euró, az, ezeket az európai értékeket tiszteletben kell tartani. A parlamenti együttműködést a gazdasági kapcsolatok erősítésére is kell használnunk, hiszen így tudjuk majd egyes országok közötti kapcsolatokat erősíteni és stabilizálni. Nyilván mindenki tudja, hogy nagyon sok megoldatlan ügy van az SEECP országok között, egyes bilaterális viszonyokban, de remélem, hogy az együttműködésre nyitottak lesznek ezek az országok, és képesek leszünk párbeszédet folytatni, amikor erre szükség van, és így segíthetjük a dél-kelet-európai országokat az Európához vezető útjukon. Az Európai Unió bővítési folyamata az egyik kulcsfontosságú prioritás. Aztán beszélni fogunk még Bosznia-Hercegovináról és Albániáról is ma. Látják tehát, hogy hogyan működik ez a folyamat, amikor az Európai Bizottság elkészíti az ország jelentését. Und auf jasne Gyursibe, beszélj Patricia. Köszönöm szépen, albánul fogok beszélni. Először is üdvözlök mindenkit. Szeretném üdvözölni a dél-kelet-európai együttműködési folyamat parlamenti közgyűlésének elnökét. Nagyon örülök az összes ma elhangzott véleménynek, és szeretném elmondani, hogy a régió összes országának a célja az, hogy Európa részévé válhasson. Szeretnék rátérni egy olyan kérdésre, amely felmerült korábban az ülés során, Koszovóhoz kapcsolódik. Köszönöm minden egyes országnak, amely támogatta a Koszovóval megkötött stabilizációs megállapodást. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy megszavazta ezt a megállapodást és a stabilizációs és társulási egyezményt. és szeretném az Európai Parlamentet és az Európai Unió tagállamait arra kérni, hogy támogassák a vízumliberalizációt Koszovó polgárai számára. Koszovó az egyetlen elszigetelt ország immáron Európában, mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amelynek a polgárai nem mozoghatnak szabadon a kontinensen. Koszovó az egyetlen ország, amely nem tud megfelelő lehetőségeket biztosítani emiatt az egyetemi hallgatóknak, a vállalkozásainak és így tovább. Az egyetlen elszigetelt ország tehát Koszovó, a koszovói polgárok és vállalkozások nem tudnak együttműködni megfelelően más országokkal, és sok tekintetben a régióbeli országokkal kötött megállapodást nem tartják be teljes körülön bizonyos aláíró felek. Ami a Koszovóból érkezett, ami a Koszovóból érkezett menekülteket illeti, mindannyian ismerjük a számadatokat, Ugyanakkor tudjuk, hogy volt olyan helyzet, amikor Macedónia Montenegro és Albánia és azzal szembesült, hogy rengeteg menekült érkezett Koszovóból az ő területükre. Az akkori számadatok egy millió menekültről szóltak. Koszovóban nyilvánvalóan vannak olyan bűnözői szervezetek és bűnbandák, amelyek a menekült áradatból hasznot húztak. tőkét kovácsoltak ebből a helyzetből, és kihasználták a, akkoriban a koszovói menekültek nehéz sorsát. A koszovói intézményrendszer nincs felkészülve arra, hogy a jelenlegi helyzetet, migrációs áradatot kezelni tudja. Sok esetben emberi jogi jogsértésekről hallhatunk. Ennyit szerettem volna elmondani a koszovói menekültek helyzetével kapcsolatosan. Drasztikusan csökkent azonban a koszovói menekültek száma, és azt is tudjuk, hogy eh, sajnálatos módon tájékoztatás is zajlik. valószínűleg azt feltételezhetjük, hogy a koszovói menekültek száma jelentősen csökkent a múltbeli számadatokhoz viszonyítva. Üdvösnek tartanám, hogyha az összes régióbeli ország csatlakozni tudna az Európai Unióhoz. A demokratikus párbeszéd visszaállítása a Nyugat-Balkánon, illetve Szerbia és Koszovó között is egy célkitűzés a koszovói hatóságok számára. Keményen dolgozunk ezen a célkitűzésen, sőt azt gondolom, hogy mindkét ország dolgozik azon, hogy elérjük ezt a célt. Még akkor is, hogyha rengeteg a probléma a két ország között. Remélem, hogy a CECP kezdeményezés a valóságban is megvalósítható, teljes mértékben tiszteletben kívánjuk természetesen tartani az EU-s szabályokat, a vállalásainkat is eleget kívánunk tenni a közös célkitűzéseinknek. Remélem azt is, hogy az Európai Unió tagállamai elfogadják eh, azt, hogy Európa a mi közös kontinensünk, és mi is szeretnénk a részévé válni. Köszönöm. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi v mojem. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkit üdvözölni itt, és a következőket mondani. Azt hiszem, hogy hangsúlyoznunk kellene, hogy mennyire fontos ez a parlamenti tanács, és hogy mennyire fontos az Európai Parlamentnek a szerepe a dél-kelet-európai országokkal való együttműködés a jövőben még fontosabb lesz, mert meg kell birkóznunk a migránsválsággal. Ha nem működünk együtt Törökországgal és más országokkal, akkor nem oldhatjuk meg ezt a válságot. Nagyon sok más kérdést kell itt megoldanunk, a gazdasági helyzetet, az emberi jogi helyzetet, menedékjogi státuszt, és így tovább. Ezen a téren a parlament nagyon sokat tehet. Segíthet ezeknek az országoknak azzal, hogyha befogadja őket a szélesebb európai tanácsba. támogathatjuk az dél-kelet-európai kollégáinkat, és segíthetjük a jövőjüket. Ezek az égető kérdések, amelyek főleg a migráns válsághoz kapcsolódnak, megoldásra válnak, illetve biztosítanunk kell a régióban a békét. Elnök mikrofon nélkül. Уважаеми господин Брок, уважаеми членове на Европейския парламент. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt kollégák, Хоч mondjam el, hogy ezt a vitát nagyon hasznosnak tartom. Hagy mondjak köszönetet minden egyes résztvevőnek. Először az afec szakbizottság tagjainak, azon kívül a dél-kelet-európai együttműködési folyamat parlamenti gyűlési képviselőinek, azt látjuk, hogy az Európai Parlament komolyan foglalkozik a régió problémáival. Szeretném önöket biztosítani arról, és itt az európai parlamenterekhez fordulok, hogy a mai napon még inkább ösztönzést kaptunk arra, hogy erőfeszítéseket tegyünk. És reméljük, hogy ez kézzelfogható eredményeket hoz majd. És uniós tagság elérhető célként lebeg majd a szemünk előtt. Van Orden úrtól több kérdés is érkezett. Ön úgy gondolja, hogy a szervezetünk nem szabhatja meg, hogy mi a szükséges eszköz ahhoz, hogy a migráns válsággal megbírkozzunk. De mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos szerződéseket és egyezményeket újra át kell fésülnünk, illetve bele kell gondolnunk abba, hogy az európai és a nemzetközi jognak mely részei azok, amelyek megreformálásra szolgálnak a válság kapcsán. Jelenleg az uniós szabályokat ültetjük át a, nemzetközi, a nemzeti joganyagunkba. A kollégák rámutattak arra, hogy módosítottuk a menedék jogkérésére vonatkozó jogszabályainkat. Igen, igaz, hogy a román parlament is hasonló törekvéseket mutat Romániában, de úgy gondoljuk, hogy az SEECP-n ben résztvevő országok mindegyike együtt működik majd a többiekkel, a dél-kelet-európai partnerekkel, és mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki segít abban, hogy a parlamentünk és az Európai Parlament kapcsolatait intézményesíthettük. Megígérem önöknek, hogy tovább folytatjuk a munkát, mert kétségtelen, hogy hasznos minden régióbeli ország számára, és főleg az állampolgáraink számára. Még egyszer nagyon köszönöm, Brock úr, Köszönöm, hogy ellátogathattunk ide, és felvethettük azokat a kérdéseket, amelyek minket most foglalkoztatnak eh, a dél-kelet-európai régióban. Köszönöm. Elnök. Elnök asszony, én is köszönöm ennek. Köszönöm a delegációknak. Én úgy gondolom, hogy az az általános benyomás, hogy tovább kell haladnunk ezen az úton, de köszönetet szeretnék mondani külön azért, hogy minden kérdése válaszolt, amelyek számunkra nagyon jelentősek. Ami a migráns válságot illeti, nekem az a benyomásom, hogy a nyugat-balkán országai, amelyek nem az unióhoz tartoznak, néha szolidárisabb viselkedést mutattak, mint az uniós tagállamok is nagyon segítették a megfelelő megoldás megtalálását. Tavaly óta folyik ez a folyamat, és nagyon is emlékezni fogunk rá, és fontos, hogy ezt észben tartsuk, hiszen a migránsválság egy globális kérdés. 12 millió menekültről beszélünk Szíria, Irak környékéről, Libanon, Jordánia hatalmas migráns áradattal küzd, és ez csak az egyik iránya az áramlatoknak, és pontosan az önök országait nagyon megterhelik. Hiszen most akkor az önök országa is célországgá válik, és én úgy gondolom, hogy az európai szolidaritás legyőzheti ezt a problémát, úgyhogy minden állam vállalja a felelősségét, és nagyon fontos, hogy szorosabban együttműködjünk az Észak-Afrikából érkező áramlatokkal és a Líbiából érkező menekültekkel. A Líbi bizonyos líbiai kikötőkben az ISIS már átvette az uralmat, és uh, így aztán nagyon fontos az, hogy együttműködve oldjuk meg ezt a problémát. Van Orden úr, köszönjük, hogy az európai kooperáció érdekében szólalt fel Nagy-Britannia részéről a múltkori csúcson. Úgyhogy így legalább Nagy-Britannia is látja, hogy még ők sem birkozhatnak meg szigetországként egyedül ezzel a problémával, csak együttműködve. Az Unióban is együtt kell működnünk, és ez egy globális kihívás, is, hiszen az egész világon 60 millió menekült él, és együtt kell megoldanunk az Afrikában uralkodó problémákat és a kiváltó okokat. Köszönöm szépen, köszönöm Önöknek ezt a párbeszédet, és nagyon örülnék annak, hogyha ezt gyakorlati lépések követnék az együttműködés terén. Minden jót kívánok, köszönöm.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 holnap reggel. 163 módosítónk lesz, de biztos vagyok benne, Fleckenstein úr 17 kompromisszumosba ezt összefoglalta, úgyhogy tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Február 16-án az AFED-ben mutattuk be, és utána beszéltünk róla. 2014. június óta Albánia tagjelölt ország. A bizottság természetesen az öt prioritás területen előrelépést vár ahhoz, hogy a további tárgyási fejezeteket megnyissák, illetve ajánlásokat tehessenek. Igazságügyi reform, ez egy kiemelt prioritás az albán kormány számára, és az állampolgárok 90%-a számára ez nagyon fontos. Különösen az ezzel kapcsolatos jogszabályokat kell elfogadtatni és megvalósítani, de a másik, a többi területre is koncentrálnunk kell. Tavaly is megfogalmazták az öt prioritási területet, és 2016. februárjában is ez került A 163 módosító érkezett, a legtöbb az árnyék jelentő adóktól, akiknél köszönet, akiknek köszönet szeretnék mondani az együttműködésért több kompromisszum most is sikerült megkötnünk, különösen a témakörök összefésülésében, de egy esetben nem támogatták a javaslatomat. A főüzenet például azok a módosítók, amelyek azt mondják, hogy a tárgyalásokat szüntessük be, hát ezeket nem vettük figyelembe, E, nem volt igazán politikailag kiegyensúlyozott a módosítók összessége, elég nagy politikai egyensúly nehézségekbe ütköztem. Hagy mondjak néhány példát, mert ez fontos lesz ma a vita során. A kisebbségek védelme nyilván ez egy nagyon fontos téma. De ha minden egyes kisebbséget bekezdésenként, pontonként felsoroljuk, akkor kicsit kiegyensúlyozatlan lesz, egyrészt a valóságot figyelembe véve, másrészt a többi országra készült ajánlásokat tekintve. Úgyhogy itt eltérnek a vélemények. Tehát 17 kompromisszumosunk van, amely az Albán reform folyamatra vonatkozik. Kiemeljük a konstruktív politikai dialógus fontosságát, a büntetőjog reformjáját, az igazságszolgáltatási reformot, az adminisztratív szervek reformját, a korrupció és szervezett bűnözés elleni harcot, a kisebbségi jogok védelme, a diszkrimináció ellenes harc, ennek mind helyet adtunk. Az OECD-nek a jelentését megvizsgáltuk a választási körülményeket és jogokat illetően. A civil társadalomnak a szerepe az EU-s úton különösen fontos. A professzionális, független média nagyon fontos. Ez alapvető fontosságú számunkra. A kétoldalú jó szomszédsági kapcsolatok és Albánia konstruktív szerepe a régióban, illetve az iszlám radikalizáció elleni harc, a terrorizmus elleni harc, az külön kiemelt szerepet kapott. Az árnyékelőadók velem együtt 30 perc alatt szövegezték meg a 17 kompromisszumosat, és fogadtuk el. Itt-ott vannak azért véleményeltérések, de általában véve az látszik belőle, hogy eléggé egyöntetőek a vélemények, ami a jelentést illetve. Mégpedig Albánia megfelelő úton halad az EU felé, bár bizonyos területek gyorsabban, jobban, másképp haladhatna, de az irány maga megfelel, és örülünk ennek a fejleménynek. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy előkészítette ezeket a kiváló kompromisszumos módosításokat, és köszönöm a rendkívül jó együttműködést a módosítókkal kapcsolatos munka során. A 17 kompromisszumos módosító lefedi a legfőbb kérdéseket, üdvözlöm azt, hogy a jelentés egy kiegyensúlyozott szöveg, Örülnék annak, hogyha a jelentés támogató hangremet ütne meg Albániával szemben. Az országnak bizonyos reformokat végre kell hajtania, és támogatnunk kellene a politikusokat ebben. A legfontosabb az igazságügyi reformja. Sokat beszéltünk erről, és a jelentésben is ez a reform nagy szerepet kap. Örülök annak, hogy sikerült közös nevezőre jutnunk ebben a kérdésben. A Velencei Bizottság mindössze néhány nappal ezelőtt tette közé a jelentését. Remélhetőleg ez a jelentés is megfelelő iránymutatásként szolgál majd a reformok számára. Ami a szöveg többi részét illeti, örülök a kompromisszumoknak a korrupció, a szervezetbűnözés tárgykörében, és örülök annak, hogy megfogalmaztuk azt is, hogy az EBS e ODIR ajánlásokkal kapcsolatosan nyomon követésre lesz szükség. Egy kérdésre szeretnék utalni, amelyel kapcsolatosan gondom van. A médiatörvény nem régiben történt módosítása ez, valamint a közszolgálati adókkal, adóval kapcsolatos események. Megváltoztatták a jogszabályt, amely a közszolgálati csatorna főigazgatójának kiválasztásra vonat, kiválasztására vonatkozik. Nem konszenzus, konszenzusos módon történt e törvénymódosítás, és attól tartok, hogy itt gyakorlatilag túlszulejtik a e, közszolgálati médiát. Macedóniában nagyon negatív tapasztalataink voltak ezzel kapcsolatosan. A 14-es kompromisszumos módosítóval kapcsolatosan ezért egy szóbeli módosítást e, szeretnék eszközölni. Két másik szóvali módosítást is megfogalmaztam. Az egyik a, az egyik jogszabályra vonatkozik, amelyet már elfogadtak az országban. A módosítom arra vonatkozik, hogy üdvözöljük ezt a fejleményt. A második egy olyan törvényre vonatkozik, amely a közérdekű bejelentőkről szól. Ezt a törvényt még nem fogadták el, de a kormány javaslatot tett rá. Köszönöm szépen. Sajnos nem halljuk az elnököt, mert nem kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Vaut Mansasszony. Észre se vettem, hogy rosszul ejtette a nevemet, semmi gond. Gratulálni szeretnék Fleckenstein jelentéstevőnek és az összes árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm az erőfeszítéseiket a kompromisszumos módosítók elő, e, elkészítésével kapcsolatosan. Ilyen Kyucsuk volt egyébként a jelentéstevő, árnyék jelentéstevő, a jelentés árnyék jelentéstevője, az, én, az ő nevében szólalok fel. Úgy gondolom, hogy Albánia konstruktív, stabil kapcsolatokat épített ki a szomszédaival. Ami a belpolitikát illeti, előrelépés történt az EU-s integrációs kritériumokkal kapcsolatos előrelépés során. Ezt elismeri a jelentés és, és a kompromisszumos módosítók is ezt mutatják. A konstruktív és megfelelő politikai párbeszédre továbbra is szükség lesz az EU-s csatlakozási folyamat során. Az általam benyújtott módosítók azokat, azokra a kihívásokra hívják fel a figyelmet, amelyekkel Albánia szembenéz, és szólok bennük az, azokról a pozitív lépésekről is, amelyeket az ország már megtett ezen a téren. Az országnak eleget kell tennie azon prioritásoknak, amelyeket megfogalmaztunk, hogy az EU-s integrációs folyamat folytatódhasson. Ide tartozik például a korrupció elleni harc, az igazságügy reformja, és említhetnék még további fontos lépéseket is. Fontos támogatni azokat a módosításokat, amelyek az összes etnikai kisebbség és közösség jogaira hívják fel a figyelmet, valamint a roma kisebbség inklúziójára. Köszönöm szépen. Spoštovana eh, predsedujoči, eh, govorim v imenu kolega eh, poslanca gospoda. Köszönöm szépen, elnök úr. Meszerics kollega nevében, aki ma nem tud részt venni az ülésen, szeretnék néhány szót szólni. Először is köszönetet szeretnék mondani Fleckenstein jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, és szeretnék köszönetet mondani a többi kollégának, árnyék jelentéstevőnek is. A módosító javaslatok nagy részével egyetértünk, illetve általában az állásfoglalási javaslattal is. Az állásfoglalás bevezetőjében azt írja, a jelentéstevő, hogy Albánia olyan ország, amely az elmúlt időszakban nagy előrelépéseket tett, és ez abban is visszatükröződik, hogy Albánia megkapta a jelölt ország státuszát, de tudnia kell, tudni kell, hogy amellett vannak nagy kihívások, és további hatékony munkára van szükség, hogy Albánia az európai, Európába vezető úton maradjon. Néhány módosító javaslat Először is a 16-os kompromisszumos javaslat, itt a biztonságos harmadik országról van szó. A mi frakciónknak ezzel kapcsolatban e, fenntartásai vannak, hogy Albániát felvegyük erre a listára. Az afed is folyik még a vita ezzel kapcsolatban, még nem sikerült döntést hozni ezzel kapcsolatban, úgyhogy az utolsó részét ennek a módosító javaslatnak mi törölnénk, míg a Libeben és az afed nincs döntés, addig erről mi ne, ezt, addig ezt mi ne fogalmazzuk bele. Hadd hangsúlyozom, hogy a zöldek frakciója egyébként ö, ö, elégedett, és hadd hangsúlyozom azt is, hogy bizonyos környezetvédelmi problémák is felmerülnek a jelentésben. Én egy módosító javaslatra szeretnék utalni, amely szerint nagyon fontos a környezet állapota, illetve például Albániában a vízerőmű építése egy védett természeti területeken. E, itt e, ebből az okból szeretném hozzáfűzni azt, hogy támogatjuk a zöld energia e, termelését, de, min, de nem minden áron, hogyha a környezetvédelmi sztenderdek megsértésére kerül sor ennek termelés érdekében ez nem elfogadható. Ezért kérem, hogy ezt a módosítójavaslatot javaslatot fogadják el, és azt a két módosítójavaslatot, amelyet a zöldek benyújtottak, és amelyek a környezetvédelmi problémákra utalnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Albánia haladásáról beszélünk az Európai Unió felé vezető úton. Persze, látjuk, hogy milyen pozitív szerepet játszik a régióban, de itt eltérik, itt eltér a véleményem. Szerintem nem jó szomszédja Görögországnak. Nem csak, hogy a görög kisebbségnek a jogait tiporja lábbal, erről már volt szó, hanem Albánia a két ország viszonyát nagyon megterheli, és le is zárta a közös határunkat azzal az indoklással, hogy migránsok ne léphessenek be Albániába. Hát ahogy látja, ez nem éppen jó szomszédsági viszony, és nem szabad ezt hagynunk, hogy így folytatódjon tovább. Köszönöm. Elnök úr, három mondatban hadd foglaljam össze a témát. Először is egyetértünk abban, hogy eh, ami az igazságszolgáltatás reformját illeti, arra kérjük az Európai Bizottságot majd, hogy eh, monitorozza a helyzetet, eh, hogy lássuk, hogy valóban működik a dolog és nézzük meg, hogy mi tudunk ezt segíteni. Kukán kollégával egyeztetve holnap a hatos kompromisszumhoz benyújtunk egy szóbeli módosítást. Ott három szót fogunk ebből kihagyni, amelyek a végrehajtással kapcsolatosak. És ennek végrehajtása. Mert azt mondjuk, hogyha valóban várunk addig, amíg minden végrehajtásra került, azt tudjuk, hogy ez nagyon sokáig tart, de nem akarunk eddig várni a csatlakozási tárgyalások megkezdéséig, megkezdésével. Azt szeretnénk, hogyha a parlamentben a döntés megszületne, ö, nagy többséggel, azt akarjuk, hogy a végrehajtás megkezdődjön, de arra várni, míg mindent végrehajtanak, ez azt gondolom, hogy nem lenne igazságos, hiszen tudjuk, hogy micsoda hatalmas feladatról van szó. És egy utolsó mondat azzal kapcsolatban, amit Kukán úr mondott a médium, médiatörvényel kapcsolatban, és a főigazgató helyzetével kapcsolatban igaza van. Én egy másik törvényt, az előzőt jobbnak tartottam volna, de azt is látni kell, hogy hány évig került arra sor, hogy a politikai osztálynak egy része tulajdonképpen az obstrukció politikáját folytotta, úgyhogy ezért voltam hát megosztott ebben a kérdésben. Nyilván tudja, hogy az elvben egyetértek önnel, de hát ennek az előtörténete is hozzátartozik. Bosnia and Herzegovina. The floor has Christian Dan Preda. Christian preda a szó, Bosznia-Hercegovinai jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen mindenkinek, minden frakciónak, akik tavaly támogat, akik múlt héten támogattak támogattak a külügyi bizottság látogatásával kapcsolatban. 169 módosítást nyújtottak be a, a, az állásfoglalással kapcsolatban. Köszönök mindenki, köszönet mindenkinek, minden frakciónak és kollégának az érdeklődésért. Most ez összehasonlítható a tavalyi, tavaly előtti módosítási javaslatok számával. Bosznia, Hercegovina továbbra is fontos érdeket képvisel megpróbáltam a módosítások nagy részét a kompromisszumba fölvenni, e, és 19 kompromisszumos javaslatot e, e, készítettem, ez 110 119 módosító javaslatot fed le a 169-ből, úgyhogy valóban tényleg mindent megtettem annak érdekében, hogy, hogy konszenzus, konszenzusra jussunk. Mielőtt jobban rátérnék a részletekre a módosító javaslatokkal, illetően szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a különböző frakcióktól, illetve Bosznia és Koszovó delegáció vezetőjének, Picula kollégának, aki szintén együttműködött velem és az egyik jelentéstevőkkel. Na most számos módosítójavaslat foglalkozott az elmúlt, a közelmúlt eseményeivel, a jelöltség, a, a jelöltség benyújtásával, aztán egy tárgyalási álláspont elfogadásával, amely a stabilizációs és társulási egyezménnyel kapcsolatos, és ezzel kapcsolatban az 1-es, 2-es kompromisszumot készítettük el, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ugyanazon a héten, amikor az Európai Tanács megegyezett Cameronnal, azon híres próbálkozással kapcsolatban, hogy a Brexitet megakadályozzák. Ugyanezen a héten gyújtotta be Bosznia-Hercegovina kérelmét, úgyhogy ez nagyon érdekes, szimbolikus érdekű. Tehát kezdték, a Brexit, kezdték Boszniával, és aztán fejezték be a Brexittel. Most pedig tehát üdvözöljük azt, hogy benyújtották a társulási kérelmüket, a csatlakozási kérelmüket, és ezt meg kell vizsgálni minél gyorsabban és ennek a véle, ez, erről szóló véleményt várjuk az Európai Bizottságtól. Az Európai Bizottság kiküldi a kérdéskatalógust, ennek a megválaszolása nagyon sok munkát igényel majd, úgyhogy itt az ideje, hogy elkezdődjön a munka. A kettes kompromisszum megállapítja, hogy benyújtották tehát a jelöltségüket, és Boszniának két fontos pontban kell előrelépniük, egyrészt a koordinációs mechanizmus, illetve a stabilizációs és egyes, e, társulási egyezmény kereskedelmi részének elfogadása Horvátország csatlakozása miatt, vagy után. Ezekben a való megállapodás a tanácsi szinten elősegíti a megállapodást. A a két egység között nagyon gyors egyeztetésre van szükség. A ami nélkül a csatlakozás nem valósulhat meg. A reforma agenda elfogadása továbbra is nagyon fontos, és fenntartása. Hán biztos ma éppen Szarajevóban van, és ezekről a kérdésekről tárgyal. És ma várjuk a megoldást a koordinációs mechanizmusról, és az egy, a Bosznia és Hercegovina közötti egyeztetésről. A hármas kompromisszum párhuzamosan folytatná a, a politikai e, reformot. Itt egy az államot alkotó társadalmakról van szó, a, különböző, a két egységről van szó, illetve a politikai reformok folytatásáról. Kopenhágai kritériumok, az EU, aki, illetve az Velencei Bizottság javaslatai, aztán az Európai Emberjogi Bizott, Bíróság döntése, federalizmus, decentralizáció, legitim reprezentáció, stb. Azonban egy kicsit csalódott vagyok, hogy nem sikerült megegyezni az általánosságban, az általános választások és a helyhatósági választásokkal kapcsolatban. Ezek a 68-as, 109-es és 169-es módosítások, ezekkel kapcsolatban meg, meg kell említeni, hogy milyen, hogy minden társadalomnak és minden polgárnak megfelelő képviseletre van szüksége. A szocialista frakció remélhetőleg szolidáris lesz majd. Itt egyszerűen arról van szó, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a választások és a helyhatósági választások különösen figyelembe veszik a legitim reprezentáció kérdését, és ezt várjuk Boszniától. A négyes kompromisszum a Republika Szerbszkában tartott referendumról szól, már többször beszéltünk erről, illetve ennek elhalasztásáról, hiszen ez az ország európai közeledését kockáztatná. A korrupció elleni harc is egy fontos téma, sok módosítás foglalkozik ezzel, az igazságszolgáltatás függetlensége, a szervezet bűnözés elleni harc. Minden alkalommal, amikor korrupcióról beszélünk, eh, hangsúlyozzuk, hogy először is politikai pártok szintjén eh, merül fel ez a probléma, a politikai pártoknak kell elérniük az, eh, hogy ne ösztönözzék a korrupciót, mert sajnos a politikai pártokból indul ki ez a forrása a korrupciónak. Nem szeretnék minden kompromisszumra kitérni, mert 19 van belőle, a 11-es azonban arról szól, hogy milyen javításokra van szükség az emberi jogi kérdésekben. Itt célzottan foglalkozunk a diszkriminációval a Strasburgi eh, Bíróságot eh, eh, is említjük, és egy konkrét esetben hozott döntésüket. A Szerdics Finci ügyben és Zornic ügyekben hozott döntésüket a független média és professzionális média kérdése is felmerül egy kompromisszumos javaslatban, illetve azt is felveti ez a módosítás, hogy a közszolgálati műsorszóróknak nagyon nehéz pénzügyi, nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vannak. Holnap fogunk szavazni, remélem, hogy nagy többséggel, és remélem, hogy ez segítségére lesz majd Bosznia-Hercegovinának. Köszönöm. essen. Thank you, Mr. Chairman. Very brief. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló munkát a jelentéssel kapcsolatosan. Örülök annak, hogy a jelentés világosan kimondja, milyen eredményeket ért el Bosznia-Hercegovina az elmúlt hónapok során, és kimondja azt is, hogy milyen további előrelépésre lesz szükség a az EU-s integráció felé vezető úton. A reform program, a reformmenetrend kéz a kézben jár az EU-s csatlakozás folyamatával. Bosznia-Hercegovinának az igazságügy megreformálására kell összpontosítania, valamint a korrupció elleni küzdelemre. A jelentés nagyon helyesen kiemeli a konkrét problémákat. Még mindig nem hajtották végre a Szejdics Finci ítéletet, ez további diszkrimináció, továbbra is diszkrimináció alapjául szolgál, és szeretném elismételni azt, amit már régóta mondok. A fő célunk az, hogy Bosznia-Hercegovinát arra bátorítsuk, hogy egy olyan országgá váljon, amely minden polgárával szemben befogadó, nem pedig csak a társadalom bizonyos rétegeivel szemben. Nagyon fontos hangsúlyozni a parlament közé együttműködés fontosságát is a külső szervekkel. Ennek szellemében remélem, hogy az SAPC hamarosan elfogadja az eljárási szabályzatát. Köszönöm szépen. Sajnos továbbra sem halljuk az elnököt. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kán képviselő. Szeretném megköszönni először is Préda kollégának a munkát, a szöveggel és a kompromisszumokkal kapcsolatosan a legtöbb módosítónkat figyelembe vették. Például a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó és a megkülönböztetés mentes oktatásra vonatkozó módosítóinkat is figyelembe vették, valamint a kisebbségi csoportok védelmére, az LMBTI közösségekre vonatkozó módosítóinkat is, Ugyanakkor külön szavazást kérünk, illetve részenkénti szavazást kérünk a 109-es módosítóval kapcsolatosan a választási, a tervezett választási törvényre vonatkozólag. A három alkotó nép és egyebek megfogalmazás szerepel a szövegben, úgy gondoljuk, hogy ez a Daytoni béke megállapodással ellentétes, Továbbá szerepel a jelentés egy másik részében is. Úgy gondoljuk, hogy nem szabadna ezt a megfogalmazást használni az új ö, választási törvénytervezet kapcsán. A parlamentünk mindig világosan kimondta, hogy az etnikai megkülönböztetés a választási jog kapcsán olyasmi, amit mindenképpen ki kell törölni a boszniai választási törvényből. A Szejdics fénci és az Ornics ítéletekkel is összhangban lenne egy ilyen megközelítés. Hogyha tehát következetesek akarunk lenni, akkor a új választási törvénytervezet kapcsán az összes polgár megfogalmazást kellene használni. Összességében úgy gondolom, hogy a jelentés kiegyensúlyozott, üdvözli az eddigi előrelépéseket Bosznia részéről, és kiemeli, hogy melyek azok a területek, ahol további reformokra van szükség. Végezetül szeretném elmondani, hogy a parlament nagyon nagy előnye az, hogy objektíven és pártatlanul tudja megítélni a különböző országok előrehaladását. Meg kell tartanunk ezt a szerepet, ha szeretnénk, hogy a partnereink továbbra is hitelesnek tartsanak bennünket. Mi az SND-ben továbbra is elkötelezettek vagyunk egy progresszív, békés európai jövő mellett, ahol az alapvető jogokat minden boszniai polgár számára garantáljuk. Köszönöm. Sajnos nem halljuk az elnök urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni Rados kollégám részéről, amiért nem tud itt lenni, és köszönöm a nevében is Tréda jelentéstevőnek a 19 kompromisszumos módosítót, és köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a gyümölcsöző egyeztetéseket, tárgyalásokat. Szeretném megragadni a lehetőséget, és gratulálni szeretnék Bosznia-Hercegovinának ahhoz, hogy benyújtotta EU-s tagság iránti kérelmét. Az ALDE továbbra is határozottan támogatja Bosznia EU-s e csatlakozását és európai jövőjét. Bosznia-Hercegovina nagyon nagy előrelépést tett az elmúlt időszakban, de továbbra is bonyolult a helyzet. Továbbra sem tudjuk, hogy a koordinációs mechanizmus hogyan fog működni. Igen, diszfunkcionális az ország, rendkívül bonyolult a közigazgatási struktúrája. Ezek a legfőbb kihívások, amelyekkel szembe kell nézni az országnak a csatlakozási tárgyalások során. A csatlakozás folyamata, mint olyan, nagy mértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy feloldjuk azokat a nehézségeket, amelyekkel jelenleg szembenéz az ország. Szeretném kiemelni annak a 80, több mint 84 ezer belföldi menekültnek a helyzetét, akik Boszniában tartózkodnak. Ez egy nagyon súlyos helyzet, és továbbra is igen sok az eltűnt személy, és az eltűnt személyek kapcsán nagyon lassú az előrelépés. Úgy gondoljuk a hatóságoknak, intenzíven együtt kell működniük a két entitás között, tehát a Szerb Köztársaság és a Föderáció hatóságainak szorosan együtt kell működniük, és növelniük kell erőfeszítéseiket ezen problémák kapcsán. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Preda Ornak, a raportőrnek köszönetet szeretnék mondani, és az árnyék előadóknak is nagyon jó volt a párbeszéd és az együttműködés. A megbeszéléseink nagyon érdekesek voltak. Bizonyos esetekben sikerült kompromisszumot találni, másokban nem. Bosznia-Hercegovinának a szervezett bűnözés és a korrupció ellen jobban kell harcolnia, javítania kell a gazdaság helyzetét, és csökkentenie a munkanélküliek számát, mert ez az egyik fő oka a kivándorlásnak. Ezen kívül meg kell tenni a kormánynak mindent annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás független marad, Például le kell számolni a politikailag motivált ügyekkel, és el kell távolítani az akadályt a független bírák intézménye elől. Még tudnék említeni problémákat, de nem akarok negatív lenni, és meg vagyok róla győződve, hogy a raportőr tényleg pozitív irányba halad, és Mi is ugyanezt szeretnénk elérni árnyékelőadóként. Bosznia-Hercegovina most már hivatalosan is kérte a felvételét az EU-ba. És úgy gondolom, hogy ez segítheti az ország fejlődését, de segítenünk kell nekünk is. Most pedig a kompromisszumokat illetően. A legtöbb esetben sikerült megadást találnunk, de bizonyos módosítók esetében nem értünk egyet a szövegjavaslattal. Ilyen például a hármas kompromisszum. A hármas kompromisszumban Bosznia-Hercegovinában alkalmazott alapelvekről van szó, a Szejdics Fincsi esetről, és úgy gondolom, hogy a bosnyák intézményeket segítenünk kell abban, hogy végrehajthassák a feladataikat. Ez azonban nem lesz lehetséges akkor, hogyha csak az etikai elvek alapján működünk együtt. Ez csak diszkriminációt eredményez, és kizárja annak a lehetőségét, hogy az EU-s tagság felé közeledjen az ország. Ha a hármas kompromisszum így marad, ahogy most szerepel, akkor nem tudjuk támogatni a jelentés teljességét a szavazáskor. Aztán a 18-as kompromisszum bizonyos környezeti hatásokról esik benne szó, ezt el is fogadjuk, de nem csak egy külön környezeti problémát emel ki. Mi ezt nem szeretnénk, mert nagyon sok mindent lehetne itt megemlíteni, és ezeket is bele lehetne venni a jelentésbe. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Preda úrnak, a raportőrnek és az árnyékelő adóknak te e, šefu delegacije za Bosnu i Hercegovinu kolegi Piculi na kvalitetnom tekstu koji slijedi u najvećoj... Picula úrnak is szeretnék gratulálni a bosnyák za delegáció vezetőjének. Ami nagyon fontos, az az, hogy amikor a bizottság összeállította a jelentést, az ország jelentés Bosznia-Hercegovináról, akkor figyelembe véve, hogy februárban az ország kérelmezte felvételét az EU-ba, nagyon fontos lenne, hogy a jelenlegi holland soros elnökség ezt a tagsági kérelmet úgy kezelje, ahogy a szerződés a Lisszaboni szerződés 49-es és 16-os cikke előírja. Vagyis késedelem nélkül. Nagyon fontos, hogy még a holland soros elnökség alatt a tanács kérje azt, hogy a tagsági felvételre érkező kérelmet kiértékeljék. A társulási egyezmény nagyon fontos része ennek a folyamatnak. Ezen kívül ösztönzőket kell teremteni az országban az intézmények számára, hogy további reformokat valósítsanak meg. Ehhez kérdőíveket kell kiküldenünk, Az uniós bővítési folyamat, ez egy hosszú összetett folyamat, de nagyon fontos, hogy a kérelmező ország intézményeinek a felkészültségét és elkötelezettségét mindenképpen garantáltnak lássuk. Az uniós csatlakozás nem csak az állampolgárok számára fontos, hanem ahhoz is fontos, hogy az ország egyetlen fönnmaradhasson, mert nagyon erősek a szeparatista mozgalmak. Kán úr tavaly is hangoztatta a fenntartásait, ami a választásokat illeti, itt alapvető véleménykülönbségeink vannak. A különbség a valóság és a idealista helyzet között nagyon nagy. Tiszteletben kell tartanunk mindenek előtt a bosnia hercegovina alkotmányát. ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy minden népcsoport egyenlő jogokkal rendelkezzen. Susret dole sa dužnostnicima imati vrlo pozitívne učinke na danji reform. Nagyon fontos a kormány képviselőivel folytatott tárgyalás a folyamatban. Ez nem csak, hogy új megközelítés kialakítását segíti elő, hogy a reformokat jobban elfogadják, de az is fontos, hogy Begics úr is elkötelezze magát a koordinációs mechanizmus mellett, és ez biztosítsák minden kormány szinten. Aztán a, migránsok visszatérítése, különösen a horvát és bosnyák menekülteket illetően. Međutim, volio bih da tu e, uz pomoć međunarodne zajednice se stvore preduvjet. Csordás úrnak a szerepe nagyon fontos itt, és a nemzetközi közösségnek mindent meg kell, kell tennie ahhoz, hogy a menekültek visszatérítése folyjon, sokkal hatékonyabban, mint eddig. Ezen kívül nagyon remélem, hogy új választási törvény születik, ami alapvető fontosságú az ország működéséhez és a bizottság részvételével remélem, hogy megoldást találunk. A stabilizációs és társulási szerződésben előírtak teljesítésére. Az elmúlt két évben már folynak a tárgyalások, és a jövőben minnyáján megteszünk mindent, Bosznia-Hercegovina érdekében, hogy közeledhessen az Európai Unióhoz a lehető leghamarabb. Köszönöm. Elnök, mikrofon nélkül. Hvala, gospodine predsjedniče. Na... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első tárgyalási kör után szeretnék köszönetet mondani e, Préda úrnak, e, kiváló és objektív jelentést készített Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban. A tavalyi év e, egy pozitív év volt. A A vezetők, a politikai vezetők reformiláti elkötelezettségét megerősítették miután a stabilitás és társulási egyezményt aláírták. Most Bosznia és Hercegovina tagságért folyamodik, amely, ami egy újabb bizonyítéka annak, hogy szeretnének a Daytoni Egyezmény zsákutcájából ki evickélni. Minden, mindannyiunknak támogatni kell ezt a kérelmet. Azt várjuk, hogy hán biztos a tárgyalások során majd sikeres lesz. A reformok végrehajtása és az stabilitás és társas egyezmény végrehajtása továbbra is még megerősítésre vár. Vannak még meg nem oldott kérdések. A régóta várt népszámlálás, illetve mind regionális, mind állami szinten Bosznia és Hercegovina enélkül nem tud hatékony infrastruktúrát létrehozni. System, rendszer szintű probléma merül fel, a whistleblowereket védelmezni kell, és a legfontosabb reform a az igazságszolgáltatás reformja, további választási és alkotmányos reform előkészítésére van szükség, amelyek Bosznia-Hercegovinát működő állammá teszik a szövetségi szervezés, föderalizmus szintjén, és polgárok, választók és az államot alkotó egységek részére. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk létrehozni egy bosznia-hercegovinai közös és európai parlamenti közös testületet, de nem fogadhattuk el a Daytoni Egyezmény rendelkezéseit, mely, amely etnikai alapú népszámlálást ír elő. Reméljük, hogy a közös munkánk közelebb vissza majd a közös célunkhoz, amely az európai jövő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Kán úr az árnyék jelentéstevünk, ő fog a frakciók nevéből majd beszélni. Ez egy nagyon fontos és érzékeny kérdés. Meghallgattuk hogy az állam alakító egységek vagy polgárok kifejezést, ez egy nagyon érzékeny kérdés. A frakció gondolkodott azon, hogy hogyan tudunk kompromisszumra jutni ezzel kapcsolatban. Egyrészt szeretnénk biztosítani a Daytoni Egyezmény tiszteletben tartását, másrésztről pedig azt szeretnénk, hogyha Bosznia és Hercegovina, arra szeretnénk előre tekinteni, amit Bosznia és mikor Bosznia és Hercegovina csatlakozik az Európai Unióhoz, nem pedig hátra tekinteni Daytonba folyamatosan. Úgyhogy konstruktív javaslat volt az, hogy ne vegyük ezt a fogalmat, hogy államalkotó népek, ezt a fogalmat ne vegyük bele a javaslatba, de tiszteletben tartjuk azt, hogy más javaslatokat is felvetettek a frakciók. Tehát a constituent, constituent peoples kifejezést mégis említenénk a javaslatban, de ehhez, ennek előfeltétele az, hogy a szakbizottságban és a parlamentben konszenzusra jussunk. Egyszer utalnánk erre, és nem akarjuk, hogy a néppárti kollégák, azt szeretnénk, hogyha a néppárti kollégák látnák, hogy megváltozott az álláspontunk ezzel kapcsolatban, és nem gondoljuk, hogy hasznos lenne, hogyha mindenki csak a saját álláspontját emlegeti, konszenzusra kellene jutni, és ez visz előre bennünket. Azt hiszem, hogy ez példaértékű lehet az Európai Parlamentben, hogyha mi magunk meg tudunk egyezni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy nem volt elég jó javaslat, mert nem egyezett bele mindenki. Hát mit szól ehhez a bizottság? Köszönöm szépen, ami a constituent people, tehát államalakító egységek, népek, fogalmát illeti, ez itt egyértelmű a cél, hogy Daytonból Brüsszel fele közeledjük, és az etnikai elemet csökkentsük, és növeljük az alkotmányban az polgári, állampolgári elemet most állandóan eh, hangsúlyozni a constituent people eh, kifejezést és a blokkoló eh, elemeit ennek a rendszernek, ez nem jó, ezt, ezen túl kell jutni addigra, mire Bosznia az Európai Unió tagja lenne. Ez az álláspontunk. Ennek a túlságos hangsúlyozása nyilván nem felel meg annak a célkitűzésnek, hogy Daytonból most már Brüsszel felel tekintkessünk. Tekintsünk. Enélkül viszont nem fog tudni működni Bosznia, mint működő állam az Európai Unióban. Köszönöm. Mr. Preda. Ah, non, j'avais entendu Schaffhauser, j'avais déjà... Úgy hallottam, hogy Schaffhauser úr szól hozzá, és már nagyon megijedtem. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nehéz összefoglalni eh, az elhangzottakat. Nagyon sokat dolgoztunk az ügyön. Tavaly sikerült megegyezni, az, hogy kicsit félretesszük az alkotmányos és politikai reformvitát, és inkább koncentrálunk a szociogazdasági, társadalmi-gazdasági fejlődésre. A szocialista barátaink nagyon szeretik ezt a fogalmat. Most ez egyetlen dolog, amiben megegyezünk, úgy tűnik ez az utalás az államalkotó népekre, amely egyrészt az alkotmányos architektúra részét képezi, másrészt pedig ezen vízió részét képezi, amely sok ide, sokáig domináns volt az országban, és amely alapján a politikai és alkotmányos előrelépést meghatározták. A szocialista barátaik úgy látszik, hogy mozdulnak, ennek nagyon örülök, és elfogadják, hogy egyszer utaljunk erre a fogalomra. Egyébként én azt az érvet használtam volna ki, amelyet Richard Howitt mondott, mégpedig azt, hogy egy szövegben elég egyszer utalni egy fogalomra. Ezt fogom majd a tárgyalások során alkalmazni más témákban, mert azt hiszem, hogy az esetek 99%-ában 99 a szocialisták azok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanazt emlegessük háromszor, négyszer a szövegben. Na most Richard érvét kihasználom. Na most mindezonáltal szavazáson ezt megosztott szavazást kell erről kérni. A valódi probléma az, hogy sajnos ez, az, ez a munka, ezt blokkolja az, amit Picula úr most éppen mondott, a népszámlálás kérdése, nagyon sok időt pazarlunk el, és nagyon-nagyon vitatottak a népszámlálás adatai, eredményei. hogy A bosznia-hercegovinai alkotmányt értelmezni lehet az etnikai elem nélkül is. Ez az egyszerű fogalom a politika etnicizálásához vezet. Nem igazán értem ezt a rugalmatlanságot amit egyébként az Európai Bizottság is kifejezésre juttatott. Nem gondolom, hogy azzal, hogy egyszerűen utalunk erre a fogalomra, tehát államalkotó népek, ez a politikát gúzsba kötni. Nagyon fontos politikai kérdések vannak nyitva, és ez problémát jelenthet ennek a megoldása, hogyha nem vagyunk hajlandóak erről beszélni. Várom a holnapi szavazást, és még egyszer, nagyon hálás vagyok a többi frakcióban ülő kollégáknak, barátainknak az erőfeszítéseikért. Hogy elérjük ezeket a kompromisszumokat. 169 módosító javaslatról 115-öt tudtunk belefoglalni a kompromisszumos javaslatokba, ez nem rossz. Köszönöm. Mr. Plenkovic hat gegen die Plenkovic úr még egyszer szót kért, bár a szabályok értelmében nem kaphatna, parancsoljon. Köszönöm. Röviden kitérnék erre a kérdésre még egyszer. Nem technikai kérdésről van szó, nem politikai kérdésről. Teljesen egyetértek azzal, amit Tréda úr, a jelentéstevőnk mondott, de röviden reagálnék arra, amit a bizottság képviselője mondott az imént. Keményen dolgozunk azon, hogy Bosznia-Hercegovina Daytonból tényleg eljusson Brüsszelbe. Mi is napi szinten munkálkodunk ezen, mint, önök, mint ahogy önök is, de örültem volna annak, hogyha Hán úr üzenetéről többet mondott volna, amelyet ma Szarajevóban fogalmazott meg, és nem beszélt volna annyit az államalkotó nép fogalmáról. Másodszorban pedig valóban nagyon örülnék annak, hogyha végre előkészítenék a tanács felé az üzenetüket, ugyanis a bizottság nagyon nagy segítséget nyújtott Bosznia Hercegovinának abban, hogy formálisan is benyújtsa az EU-s csatlakozási kérelmét. Ennek nagyon örülünk, nagyon hálásak vagyunk ezért. Örülnénk annak tehát, hogyha a bizottság is továbbra is keményen dolgozna azon, hogy Brüsszelbe jusson végre Bosznia-Hercegovina Daytonból, de tiszteletben tartva a ennek az országnak a specificitásait. Köszönjük szépen. Nyilván dayton meg kell haladni, mert a Daytoni béke megállapodás csak arra volt elég, hogy a háború lezáruljon, de ahhoz nem elég, hogy elinduljon a jövő felé Bosznia-Hercegovina. Nemzetközi segítségre, támogatásra is szükség van, de arra is, hogy Boszniában megfelelő belső folyamatokra kerüljön sor. Máskülönben nem látok lehetőséget vagy esélyt arra, hogy a csatlakozás területén előrelépés történjen. Azt hiszem, ez teljesen világos. Tehát az ország sorsa a saját kezében van, nem kellene ott reményeket keltenünk, ahol nincsen remény, és úgy látom, hogy az EU-s csatlakozáshoz nincs meg az EU részéről a hajlandóság mindaddig, amíg az alapvető problémákat nem sikerült megoldani túl sokszor történt már meg az, hogy olyan országok csatlakoztak, ahol utólag kellett a problémákat orvosolni. Sem a tárgyalások, sem a ratifikációs folyamat nem indulhat el a problémák megoldása nélkül, ezt világosra kell tenni. Egy köztes megjegyzést hadd engedjenek meg. Az imént olvastam az orosz eh, Izvestia újságban, amely korábban a kormány újságja volt, lehet, hogy még ma is az, hogy az Európai Parlament delegációt küld egy Krim félszigeten szervezendő gazdasági konferenciára szeretném elmondani, hogy nem az Európai Parlament delegációjáról van szó, hanem bizonyos magánszemélyek utaznak oda, akik ugyan képviselők itt a parlamentben, de nem az Európai Parlament képviseletében lesznek ott ha egyetértenek azzal a kollégák, akkor ezt talán majd a weboldalon vagy valahol tudatjuk, hogy ez világos legyen. Rendben, köszönöm szépen. A következő napi rendi pontra térnénk át, a hatos napi rendi pont. Egy új jövőbe tekintő és innovatív stratégia a kereskedelemre és az innovációra vonatkozólag. jövőbe tekintő innovatív stratégia. Én még nem láttam olyan jövőbe tekintő stratégiát, amely a múltra vonatkozott volna. De nem nagyon van logika, ugye? A jelentés tevünknek adná most meg a szót ezzel kapcsolatosan, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a megjegyzését is. Kedves kollégák, általánosságban az Európai Unió kereskedelmi politikája az Európai Unió külügyi fellépésének része, és az értékeinek fenntartása is a célja. Ez az érv az Európai Unió tavaly közétett közleményében is szerepel. Az Európai Unió kereskedelmi politikáit meghatározza ez a jövő évekre. Szeretem volna a javaslatomban a nemzetközi kereskedelemre eh, koncentrálni a külügyi politika eh, keretében, de minden bekezdés egy kulcsfontosságú gondolatot vet fel. Először is emlékeztetni kell a koherenciára, az Európai Unió politikája, illetve a kereskedelmi politika között, amely eh, politika az Európai Unió értékeinek eh, ösztönzésében és támogatásában szerepet játszik. Másodszor a e, fenntartható fejlődés fejezeteket is e, említettem, amelyek e, szintén fontos szerepet játszanak, végül pedig a jó koordináció elengedhetetlen a különböző Európai Uniós külügyi tevékenységek között, és így tudjuk csak az átláthatóságot javítani. 65 módosító javaslatot kaptunk, és 14 módosító, kompromisszumos javaslatot dolgoztunk ki, ezek a 65 módosító javaslat nagy részét tartalmazzák. Remélem, hogy a frakciók ezeket tudják támogatni. Köszönöm a kollégáknak, az árnyék jelentéstevőknek a jó együttműködést, és várom az ő javaslataikat. Köszönöm. Grazie, sostituisco il collega Benifei che... Nos. A kollégámat helyettesítem, aki nem lehet ma itt. Köszönetet szeretnék mondani Szaifi asszonynak a munkáért, hogy ezt a kiegyensúlyozott szöveget megalkotta. Különösen a nemzetközi kereskedelmi kereskedelem keretében a fenntartható fejlődés és az emberi jogok védelme nagyon fontos. A kereskedelmi egyezményt természetesen a különböző parlamenteknek is felül kell vizsgálnia, hogy minél átláthatóbbak legyenek az állampolgárok számára. Módosítókat nyújtottunk be, bizonyos pontokat szerettünk volna kihangsúlyozni az egyik a többoldalú kapcsolatok, a másik az emberi jogi kérdések, ezekkel kapcsolatban az univerzálisan elfogadott emberi jogokat, az elidegeníthetetlen jogokat támogatjuk. Tavaly a parlament hangsúlyozta, hogy az emberi jogokat is fel kell venni az EU-s kereskedelmi egyezményekbe. A munkához való jog. Az alapnormákat el kell ismernie a Tunéziának, az ILO normáit, és a szociális partnereket be kell vonni a tájékoztatásba. Aztán a többoldalúság kérdése. Mi azt szeretnénk, hogy teljes mértékben átlátható legyen a kereskedelmi politikánk a 2030-ig kitűzött fenntarthatósági célok keretében. Ehhez természetesen hozzátartozik az is, hogy a decemberi eh, kereskedelmi, világkereskedelmi fejleményeket figyelembe veszük minden javaslatot felkarolt a jelentéstevő, és Szaifi asszonynak köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen konstruktívan áll hozzá a megbeszélésekhez, hiszen így a már eleve nagyon jó szöveget feljavíthattuk. Elnök, én is szeretnék valamit mondani. A 13-as kompromisszumot illetően, a fegyver exportot illetően. Ez az Európai Parlamentnek egy régi kívánsága, hogy a fegyverexport tiltott legyen, illetve kötelező szabályok vonatkozzanak rá EU-s szinten. Van ehhez egy etikai kódex, ez kötelez kötni kellene, hogy kötelezze ezeket az egyezményeket, és szerintem ezt bele kellene venni az egyezménybe. A 13-asba beleírhatnánk, hogy a fegyverkereskedelmi etikai kódex a fegyverexportokat illetően mindenképpen része legyen az egyezmények. Az előadó asszony talán a kompromisszumba ezt belevehetné. Jó? Köszönöm szépen. Szaifi asszony, ön szeretne még valamit mondani? Rapidement, euh, monsieur... Csak gyorsan, tisztelt elnök úr. Az kérésére ezt meg fogom nézni. Ez egy kicsit bonyolult téma, de vissza fogok térni rá, és köszönök, köszönetet szeretnék mondani Pancéri úrnak, nagyon jó volt az együttműködés ezen témában, és nagyon sok kérdés vetődött fel. Nagyon sok pont, amit felvetett az szocialista frakció, ezeket felvettük a módosító javaslatokba. Köszönöm. The meeting is... Köszönöm szépen, lezárom az ülést. See you tomorrow for the vote. Holnap találkozunk a szavazáson.